Przewodniczący! Az elnök. E, proszę Państwa. Hölgyeim és uraim, újra kezdjük az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyve megtalálható, olvasható. Tehát, ha nincsen kivagása senkinek, elfogadjuk az ülés jegyzőkönyvét. A következő pont az Európai Bizottság elnökéhez, eh, José Manuel Dura Barrosohoz intézett kérdések órája. Megvan a lehetőségünk, eh, hogy feltegyük a kérdéseinket. És most szeretnék mindenkit emlékeztetni szabályainkra. Egy perc jut a kérdésre, és egy perc jut a válaszra. És 30 eh, másodperc áll annak rendelkezésére, akit egy frakció még kommentálni kíván. Az elkövetkezendő 30 percben az Európai Unión belüli foglalkoztatás lesz a témánk, és szeretném megkérni a kollégákat, hogy tartsák be a időket, tehát egy perc a kérdésre, egy perc a válaszra. Az első kérdést az Európai Néppárt képviselője teszi fel, ott már Karasz, övéje szó. Elnök úr, a European Studies központja az EU 2020-as stratégiájának kapcsán keresi a választ a pénzügyi válságra. És körvonalazódni látszik, hogy a jelenlegi szerződések határait lassan elérjük. Másrészt néhány tagállam pedig úgy pillant Európára, hogy ismét erősödik a protekcionalizmus és a nemzetállamosiasodás. Ezeket a problémákat meg kell oldanunk, és pedig úgy, hogy a közös céljainkat szabjuk meg, és hiteles európai eszközökkel maradjunk cselekvőképesek, hogy meg tudjuk adni a megfelelő válaszokat. Köszönöm, alelnök úr, Öné a szó, elnök úr. Igen, köszönöm, Karasz úr. Érdekes, hogy néhány nemzeti politikus kormányközi módon értelmezi a Lisszaboni szerződést. A Lisszaboni szerződést teljesen európai dimenzió alapján hoztuk létre. Hogy minősített többségi szavazással érjünk el a többségeket. És így a gazdasági felügyelet is így zajlik. Érdekes, hogy a bizottságnak az a szerepe, hogy a szerződések őre legyen. És ez pedig a Lisszaboni szerződés 17. cikkében található. Tehát itt látjuk, hogy a tagállamok kötelesek az európai szerződést és a Lisszaboni szerződést betartani. Másodszorban pedig a bizottsági a vezető kezdeményező szerep. Éppen így szeretnénk megfelelni ennek a szerepnek a parlament támogatásával. Említettem a politikai iránymutatóimban, hogy ebből valóságot szeretnék létrehozni. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Most ő a szó, Karasz úr. Elnök úr, Madridban Oli Rén biztos egy csomagot javasolt, amelyről még nem született döntés, amelyben azonban szankciók is szerepelnének. Úgy gondolom, hogy szankciókkal nem kereshetjük meg a tagállamokat. Tehát nem lehet a lovat hátulról felszerszámozni, a közös céljainkat, a közös projektjeinket, a közös eszközeinket kell meghatározni, amelyekre szükségünk van a jelenlegiek mellett. És csupán akkor beszélhetünk szankciókról, amennyiben valaki nem mutat szolidaritást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Karasz úr, még nincsen döntés, egy elsődleges eszmecsere volt a pénzügyminiszterekkel. Úgy gondolom, hogy a bizottság a jövő hónapban egy közleményt ad ki a megerősített gazdasági kormányzatról. És itt preventív és korrektív módszerekről is szeretnénk szólni, hogy ilyen hatékonyabbak legyünk. Így az eurozónán belül jobban szeretnénk garantálni a makroökonómiai mutatókat. Azonban a dolog lényegére szeretnénk koncentrálni, és szerintem a jelenlegi szerződésekkel sokkal többet lehet kezdeni a felügyelet tekintetében, mármint hogy az euró országokat jobban figyelemmel kísérjük, amennyiben a tagállamok akarata is megvan. Köszönöm szépen, elnök úr! Most a szocialisták és a demokraták nevében Martin Schulz kap szót. Igen, tisztelt bizottsági elnök úr, az EU szerződi 125-ös cikke az úgynevezett bailout záradék arról szól, hogy tagállamok nem vehetik át más tagállamok adósságát. A Görögország számára létrehozott segélycsomag viszont ahhoz vezethet, hogy olyan államok, mint például Németország, a görög államnak 5 százalékos kamattal három évre pénzt kölcsönöz. Egy három éves kötelezettség az másfél százalékot jelent. Itt 8,4 milliárd esetében itt számoljuk, hogy hány millió a profit. Tehát, hogyha egy ország adósságait nem vállalhatom át, akkor ne is keressek egy másik ország adósságán. Kész arra, hogy egy ilyen szerintem megengedhetetlen mechanizmusról beszéljen? Köszönöm. Parancsoljon. Igaz, Schulz úr, hogy a bailout nem lehetséges, tehát nem lehet egy másik ország adósságát kifizetni. A bizottság szerint azonban, ami pillanatnyilag történik, az teljes mértékben megfelel a szerződésnek. Ismerem a zajló vitát Németországban bizonyos körökben, illetve a tagállamokban, főleg Németországban, és szeretném elmondani, hogy nem helyes ez, hiszen nem bailoutról van szó, hanem koordináljuk az eszközöket, a bizottsági felelősség, és az IMF is szerepel a tervben. Egy dolgozást dolgoztunk ki, hosszú eszmecserék után, de a megoldás teljes mértékben megfelel a szerződéseknek. És rendkívüli dolog az, hogy ennyire nehéz volt megfelelő szolidaritást találni Görögország számára, pedig említhetném Lettországot, Romániát, Magyarországot a hasonló esetben. Tehát, hogyha az eurózónán belül nincsen szolidaritás, akkor az szomorú. Köszönöm. Parancsoljon. Igen, tisztelt elnök úr, értem, hogy megkerüli a kérdésemet, hiszen kellemetlen kérdés ez. De látom annak a lehetőségét, hogy bizonyos tagállamok, amennyiben jobb feltételekkel vehetnek fel pénzt, mint egy bankból, akkor ezek a tagállamok egy ország adósságából profitra tesznek szert. Tehát az adósságokat nem vehetjük át, de kereshetünk az adósságon? Merkel asszonynal vagy Sárkozi úrral ön hajlandó beszélni arról, hogy ne folytassanak ilyen gyakorlatot? Köszönöm. Erről beszéltem az említett politikusokkal. Őszintén elmondhatom, Schulz úr de az egyetlen lehetséges megoldás ez volt. A bizottság a kezetektől fogva azt kérte, hogy konkrétabb szolidaritást tanúsítsunk Görögország irányában a felelősség talaján. Azonban mindent meg kell tennünk, hogy Görögország képes legyen visszatérni a piaci finanszírozáshoz. Olyan megoldást találtunk, hogy egy tagállam alacsony kamattal kölcsönöz pénzt Görögországnak, és ezt a százalékot a valuta alap is megfelelőnek tartotta. Természetesen ebben egyeztünk meg április 11-én. Köszönöm. Ferhofstadt az Alde nevében. Euh, euh, Először is, ami a bélát záradékot illeti nem ezt mondja a szerződés. A szerződés azt mondja, hogy nem vagyunk kötelesek segítséget nyújtani, vagy elfogadni. Azt mondja, hogy ez nem azt mondja, hogy tilos. Persze most mit, nagyon sokféleképpen próbáljuk értelmezni a szerződést, de a szerződést a szerződés betűje szerint kellene értelmezni. Tehát azokról a dolgokról van szó, amelyek lehetségesek, a szerződés alapján ezeket lehet alkalmazni. Sajnos az előadó időnként elfordul a mikrofontól. Nos, tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos, átfogó reformokra van szükség. Európai szinten egy közös piaci reformra, utána kötelességeink, kötelezettségeink pontos meghatározására. És ezekre a reformokra alapozhatjuk utána távolabbi megoldásokat. Itt kell kezdenünk, a tanács asztalán kell megkezdődni ennek a folyatan, folyamatnak. Köszönöm, mondja az elnök. Tehát a konkrét intézkedések mellett erre az átfogó reformra van szükség. Barózó úr. Ahogy már a Schulz úr is elmondta, nagyon világos a helyzet. Ha a Merkel asszonyhoz akar valamilyen kérdést föltenni, azt tegye meg fel hozzá, ne nekem tegye fel ezt a kérdést. Én csak az Európai Bizottság nevében tudok válaszolni. Világosan kell fogalmaznunk. Tehát legyünk nagyon világosak. A megtalált megoldás az tiszteletbe tartja azt, hogy nincs bélált záradék. Ami az általunk meghozott intézkedéseket illeti, a javaslatainkat és a közleményt, a következő hónapban fog megszületni, illetve lesz olvasható a közlemény. Erről már volt egy orientációs vita a bizottságban, azért, hogy a miniszterekkel megkezdessük az első körben a tárgyalást. De már ismerjük azon intézkedésének az irányvonalát, amelyeket be fogunk majd mutatni az eurozónában különösen, de a többi területen is a pénzügyminisztereknek. Egyelőre ezért még csak az általánosságok szintjén tudok mozogni. Az európai európai pénzügyi alapok részét fogják képezni ennek? gondolkodásunknak részét fogják képezni, de az európai gazdasági és pénzügyi térségen belül én azt tenném hozzá, hogy ez nem természetesen nem a biztosi közösségnek a döntése, hanem egy lehetőség, egy, egy eszköz. Szerintem ez az eszköz jó ötletnek tűnik, ez a személyes gondolatom. De persze elképzelhető, hogy különböző ötletek, különböző gondolatok lesznek majd, amelyek ezeket a biztosítási mechanizmusokat majd megerősítik, és így tudnak az európai alapok problémájára egy jó megoldást találni majd. Kombendit úrja szó. Elnök úr, azt mondjuk, hogy hát ne kérjük Németországtól, hogy adjon pénzt kölcsön, mondjuk 3%-os kamatra. Persze, ez lehet, hogy a németországi vitának részét képezi, de szerintem érdemes lenne egy másik kérdés feltenni. Én az aktáról beszélnék. 2008 óra 2008 óta tárgyalunk az aktáról, ami a kalózkodás ellen intézkedés csomagot tartalmazna. Próbáljuk csökkenteni az akta a hamisítás és kalózkodás elleni erőfeszítéseket. Köszönöm, de várjuk azt, hogy mi lesz a vitáknak az első értékelés, és várunk egy szöveget az új-zélandi csúcs után. Azt kérdezném, hogy végül E, e, ennek a parlamentnek a tárgyalások után igent vagy nemet kell mondani. Nem lenne jobb, hogyha világosabban venne részt, határozottabban ez a parlament a tárgyalásokban, és akkor átláthatóbbak lennének a tárgyalások. Hiszen azt fogjuk látni, hogy ez a parlament ugyanabba a helyzetbe kerül, majd mint a SWIFT esetén. Ezért azt kérem, hogy mostantól legyen több átláthatóság, kapjuk meg a szövegeket, ugyanúgy, ahogy a nagy vállalatok megkapják a tárgyalások háttéranyagát. Az elnök félbeszakította. Így van, teljes mértékben, tiszteletben tartom a parlamentet, és éppen ezért akarja az Európai Bizottság konkrétabban biztosunk révén bevonni a parlamentet a, tárgyalásokba, illetve szeretnénk ö, nyilvánosságra hozni az összes tárgyalási dokumentumot, erre holnap, április 21-én fog sor kerülni. A Lisszaboni szerződés életbe lépésével bizonyára ön is tudja, hogy nekünk is érdekünk az, hogy széles körben bevonjuk a parlamentet az új kompetenciái révén a munkánkba. Ezt az Európai Bizottság támogatja. Támogatja azt, hogy a parlament szerepe növekedjen a nemzetközi szerződések tárgyalása során. Elnök, köszönöm. Euh, Elnök úr, nem kell itt szójátékokat játszani. Hogyha nem hozzák nyilvánosságra a dokumentumokat, akkor nem lesz átláthatóság, és akkor nem tudunk rendesen tárgyalni. Most nem a Lisszaboni szerződésről van szó, hanem arról, hogy az önök partnereitől azt kérjék, hogy majd esetleg az összefoglalásokat hozzák nyilvánosságra. Nem, arról van szó, hogy a dokumentumokat, azokat nyilvánosságra kell hozni. A Lisszaboni szerződés értelmében ön ma köteles átláthatóságot biztosítani a parlamentnek. Hiszen a parlament nem tud igent vagy nemet mondani akkor, hogyha nem ismeri a tárgyalások szövegét. Euh, a Lisszaboni szerződés életbe lépése megerősíti a parlament szerepét ezen a területen is. De hát ahhoz, hogy nyilvánosságra hozzuk a tárgyalás anyagát, ahhoz a tárgyalási partnereinknek az engedélyet meg kellett előre kapnunk, hiszen ez tőlük is függ, hogy mit hozhatunk nyilvánosságra. Bizonyos anyagok lehet, hogy titkosak, vagy bizonyos anyagokra lehet, hogy ők akarnak fenntartásba jegyezni ezeket, tehát akkor nem hozhatjuk nyilvánosságra még a parlament előtt sem akár ö, megerősítette a parlament szerepét a Lisszaboni szerződés, akár nem. Köszönöm szépen. Timothy Kirkhope úr kíván kérdezni az Európai Konzervatív és Reformatok részéről. Márciusban a bizottság állítólag kiadja majd a munkaidő irányelv felülvizsgálatát, miután az előző megbukott és az opt-out eltörlése itt a tét. Ez vezetett a Zsák utcához is. A Labour pártiak az Egyesült Királyságban meg szeretnék szüntetni az UK opt-outját, amíg a kormányon vannak. Sok EU ország azonban szeretné fenntartani a rugalmas munkaidőre vonatkozó szabályokat. Barózó úr be tudja erősíteni, hogy a bizottság hamarosan javaslatot tesz majd egy olyan optautra, amely rugalmas is és mindenfélnek megfelel. Még nincs a zsebemben a javaslat, de világosak az elvek, amelyek alapján változtatni akarunk nyílt a megfogalmazás, tudatosan nyílt, a szociális partnerek véleményét szeretnénk megtudni. Az új szabályok mindenképpen védeni fogják a túl hosszú munkaidőtől a dolgozókat, a túlzott stressztől is, és hangsúlyozni fogjuk azt, hogy a munka és a család kiegyeztethetőségét a cégeknek garantálniuk kell, különösen a kis és középméretű vállalkozásoknak. Erre kell valamilyen megoldás, Körkapúr, mert a bíróság előtt számos olyan ügy van, amely pont e megoldás hiánya miatt merült föl. E, széles körül a támadottsága ennek a tervezett, előkészített tervezetnek, és igenis fogunk javasolni konkrétumokat. Értem, Barozó úr, hogy nem akarja előre megmondani a konzultációk végeredményét, ugyanakkor az EU-ban nagyon sokan, legalább 3 millió nálunk is, e, jelenleg élvezik az opt-out e, által adott lehetőséget, és gazdasági válság miatt nem szabadna még nehezebbé tenni a munkavállalóknak a munkavállalóst. Nyilvánvaló, hogy Barózó úr ilyet nyilvánvalóan nem akar mondani, remélem, hogy ez szerint is fog cselekedni. Nagyon kedves Körkapúr, de valójában a Nagy-Britannián kívül még 26 tagállam is van az Európai Unióban, és ezt meg kell, hogy értse. És ez bizonyára meg is érti azt, hogy miközben érzékeny vagyok azokra a megfontolásokra, amelyeket önök megfogalmaz, más 26 országra is oda kell figyelnem. Nem könnyű a téma. A rugalmasság és a védelem között meg kell találni a, a, az egyensúlyt, különösen a kis és középméretű vállalkozások tekintetében, és azon vagyok, hogy ezt megtaláljam. Ezért ö, vagyok olyan nyitott a szociális partnerek konstruktív javaslataival szemben. Elnök. Most Biszki úr következik, Latár Biszki, az Egyesült Baloldal képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Barozó elnök úr. Munkaprogramjáról beszélt már, amelyet a parlament megvitatott, elmondta, hogy eh, nyitott a kritikával szemben. Nekem lenne egy kritikus kérdésem. Nagyon sokat beszéltünk a válság és a válság kezelésének módusairól. Az volt a benyomásom, hogy a bankok gyakorlatában azonban alig változott valami. Ezért továbbra is nagyon érdekel, hogy ön szerint eleget tettünk, eleget tett a bizottság a válságkezelés ügyében, a bankok működésének átalakításának ügyében, és megtettünk-e mindent, ami a következő pénzügyi válságok elkerüléséhez megtehető? Köszönöm a kérdést, Biszki úr. Éppen ma mutattam be a munkaprogramomat, és ennek a pénzügyi ágazatra vonatkozó részét is. Még egy nagyobbik része a munkának hátra van. Úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat jó irányba mutat, és sajnálom, hogy egyes esetekben a tagállamok miatt kénytelenek voltunk ambíciónkat visszafogni. Helyesen veti föl ön is, és a parlament is ezt a problémát de a javaslatok listája, amelyet ön is megkapott ma, mutatja, hogy a közeljövőben sok konkrét intézkedés lesz szükség, és lesznek is ilyenek. Én a bankok által fizetendő díj ötletét jónak tartom, a G20-ak is tárgyaltak erről, hiszen úgy igazságos, hogy végül is a bankok, amelyek létrehozták ezt a válságot, valamilyen módon járuljanak hozzá a jövőbeli válságok elkerüléséhez. Nyilván nem akarunk túlzott követelésekkel előállni, nem akarjuk aláásni a bankok működését, a pénzügyi ágazatot fontosnak tartjuk és támogatjuk is, de ugyanakkor szükség van intézkedésekre is, amelyek visszaállítják a bizalmat a pénzügyi világ szervezeteiben. Pótkérdés, Biszki úr. Maradt pótkérdésem. A német bankelnök Ackermann úr nem nagyon változtatja a véleményét továbbra is, 25%-os hozamot akar. Nem túlzó ez azon intézkedések tükrében, amelyet a bizottságnak és a tagállamoknak is meg kellett tenniük. Semmit nem akar megváltoztatni, újra 25%-os hozamról beszél. Ez az az Ackermann, aki a német jegybank elnöke, tehát nem jelentéktelen személyiség. Sajnálom, Bicki úr, a német jegybank elnökének nem minden kijelentését követtem közelről, tehát nem tudom ezt a felvetést kommentálni. Köszönöm szépen. William Dartmouth Earlje. Elnök úr, a pénzügyi válság miatt hitelválság is volt, és bankválság. Ez pedig főleg a nagy kereskedelmi bankokból indult az EKB, a Fortis, a Skót Királybank, és így tovább. Gondolja, hogy az alternatív pénzügyi alapokról szóló direktíva igazából félrevezető jogalkotási kezdeményezés a bizottság részéről, melynek célja teljesen rossz? Nem. Abszolút nem. Szerintem nagyon jó kezdeményezésről van szó. Szeretnénk eh, a bizalmat visszaállítani. A pénzügyi szektor egy nagyon fontos területén. A pénzügyi szektornak eh, bizalomra van szüksége. Pillanatnyilag a pénzügyi szektor hitelét vesztette. Azért, mert felelőtlenül viselkedett néhány fő szereplő, nem csak Nagy-Britanniában, hanem más európai országokban is, de most ne is foglalkozunk az Egyesült Államokkal. Megfelelő szinten kellenek jogszabályok, Véleményem szerint azok a jogszabályok, amelyeket javasoltunk, megfelelőek és kiegyensúlyozottak, nem okoznak problémát a pénzügyi szektornak. Sőt, ellenkezőleg visszaállítják a bizalmat. Erre van szüksége a pénzügyi szektornak. Elnök úr, ez az említett irányelv hogyan fogja visszaállítani a bizalmat a pénzügyi szektorban, amikor a nagykereskedelmi bankokkal volt a probléma? Sajnálom, nem egyezek bele abba, hogy csak a nagy kereskedelmi bankok a felelősek. Igazából az Egyesült Államokban nem csak a nagy bankok voltak felelősek, hanem nem kereskedelmi bankok is, befektetési társaságok, befektetési alapokkal foglalkozó társaságok is okozták. Tehát nem egy értek egyet azzal, hogy a hagyományos kereskedelmi bankok, sőt, szerintem éppen ezek nem voltak felelősek a válságért. Nagyon sok szereplő volt, aki igazából a felelősségét el pacsékolta, nem tudott helyesen reagálni. Szerintem megfelelő módon foglalkozunk a problémával, legyen bankokról vagy más szereplőkről. Köszönöm. Most Andrew Henry William Prongs a függetlenek részéről. Köszönöm, elnök úr. Az európai külső külszolgálat lesz a főképviselőnek felelős, ha jól tudom. A 18. cikk értelmében a főképviselő az Európai Unió közös külés biztonsági politikájáért felelős, ahogy a, a, azon mandátum alapján, amit a tanács ad neki. A tanácsban pedig a tagállamok képviselői vannak. Azonban a frakciókban hangok, bizonyos hangok sokkal határozottabb szerepet szeretnének szállni ennek a szolgálatnak. Azt mondják, hogy például a külső fellépések az a külszolgálatnak az 50%-át a biztos, vagy a bizottság dolgozói adják. És elnézést kérek, de szerintem itt az Európai Tanács felelősségére szeretném felhívni a figyelmet. Ennek a szolgálatnak ugye a felelőse a főképviselő, és a külpolitikáért pedig a bizottság a felelős. De akkor most az, hogy ebben nagyobb befolyása lesz a tanácsnak, ez fikció, vagy hogy is van ez? Nem, itt még nem tartunk, mondja Barózó úr. Az alelnök, azaz az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője egy kormányközi kompetencia sort kapott a kezébe. A közös kül- és biztonságpolitika területén továbbra is ilyen kormányközi szinten kívánunk működni. Ez a tagállamok döntése volt. De vannak olyan döntések, amelyeket most nem egy ilyen kormányközi szinten, hanem közösségi szinten, a közösségi eljárások alapján kell továbbra is eldöntenünk. A főképviselő asszony, úgy szoktuk mondani, hogy kétfejű szinergiákat kell létrehoznia a két kompetencia területe között. Remélhetőleg az Európai Bizottságon belül, illetve a tagállamokkal és a tanácson belül is ki tudja majd építeni azt a bázist, ami alapján ő mind a kettőnek az érdekeit tudja képviselni, és az európai érdekeket tudja ezáltal képviselni az egész világon. Köszönöm. Igen, igen, értem én annak, hogy az értelmét, amit ön mond. De igazából, amit ön mond, az az, hogy lépjünk túl a Lisszaboni szerződésen, ami már önmagában is elég rossz. És szinte vágjuk ki, vegyük ki a tanácsot az egészből. Pedig a tanácsban vannak a nemzetállamok képviselői. Nem. E, biztosként és a bizottság elnökeként soha nem mondanám azt, nem is mondhatnám azt, hogy ne tartsuk be betű szerint a szerződéseket. De hát mi is van a szerződésben? Ami a szerződésben van, azt mi mindig tiszteletben tartjuk. Az a szerződés egy egyensúlyt talál, és ezt tiszteletben kell tartanunk. Egy olyan egyensúlyt kell találni, ahol az intézmények megtalálják a harmóniát abban, hogy ebben ezen a nagyon fontos területen, azaz az európai értékek védelme területén az egész világban képviselni fogják országainkat. Tehát megpróbáljuk a főképviselő asszony személyén keresztül elérni azt, amit lefektettünk a szerződésben minden tagállamunk javára. Köszönöm szépen. Ezzel az általános kérdések fél órájának a végére értünk. Most jön a tematikus kérdések fél órája. Az európai foglalkoztatási helyzet ügyében fognak képviselők kérdéseket intézni Barózó úrhoz. Szilvesztri képviselő úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Dél-Olaszországban élek, és nálunk nagyon jelentős a kis és középméretű vállalkozások jelentősége, főleg a textiliparban, például cipőiparban. És ez az ágazat most válságot él meg a kínai importok miatt. A helyileg megtermelt, illetve hát, gyártott termékek nem tudnak a kínai árakkal versengeni, és a munka erő ára is jóval magasabb nyilván nálunk, mint Kínában. Ez foglalkoztatási problémákat okoz. Miért nem lehet vámokat alkalmazni Kínával szemben? Miért lehet Kínának bármit tömegesen, bármilyen termékkel elöntenie az európai piacokat, mindenféle gaz, gazdasági szabálybetartása és egészségügyi, biztosítási szabály figyelembevétele nélkül. Európának el kéne mondania, hogy mik az érdekeink és az elveink. Nem lehet, hogy hagyjuk ezt. komplett ágazatok és komplet régiók, szegény régiók, mint a miénk, ö, ö, kénytelenek bezárni a boltot emiatt. Valóban jogos a felvetés. És a kis és középméretű vállalkozások kapcsán el kell, hogy mondjuk, hogy a munkahelyteremtés legfontosabb motorjai ők Európában. Ö, a világ más részeivel való versengés azon régiókkal, ahol nyilván környezeti és szociális szempontból alacsonyabb normákat érvényesítenek, elkerülhetetlen. Az Európai Unió a világ legnagyobb exportőre, határaink nyitottak, és nem lehet egyoldalúan a kereskedelmet lezárni. Tehát azért törekszünk arra, hogy a G20-ak ülésein is, az ILO, a munkaügyi szervezet ülésein is a külső partnerek normáinak változtatását érjük el, ne a kereskedelem csökkentését. Nyilván vannak dömpingellenes intézkedések, amelyeket meg kell adott esetben lépni, ezeket meg is szoktuk lépni, de ez nem a hosszú távú megoldás, mert visszaüt. Köszönöm. Papa Nikolau úr kap most szót, nem kívánt az előző kérdés feltevő kérdéssel élni. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. A görög pénzügyi válság kapcsán már elhangzott, és én is el szeretném mondani, hogy a fejlemények nagyon függnek attól, hogy a tanácskozások milyen irányt vesznek. A bizottság működés alapján az a benyomásom, hogy a bizottság nem képviseli eléggé azt, amit mond, épp a kis és középméretű vállalkozások érdekeit, a kicsi emberek érdekeit. Technokrata megjegyzések, nyilatkozatokban kimerül a bizottság működése. A monetáris unió nemzeti elemei azonban továbbra is eluralkodnak. A bizottság szóban fontos stratégiákat fogalmaz meg a munkanélküliséggel szemben, de mikor kezdje el ezeknek a megvalósítását? A görög kérdés nem választható el a globális gazdasági helyzettől nem lehet a foglalkoztatást növelni a válság kezelése előtt. Először meg kell teremteni a növekedés feltételeit. Ezért törekszünk elsősorban a növekedés forrásainak, motorjainak feltárására és a kritikus fontosságú beruházási területekre. Miután ezt leszögeztük, azt is elmondhatom, hogy mégis foglalkoztatáspolitikai intézkedéseink is vannak, már is. A New Skills for New Jobs program és az az alapvető elv, hogy a gazdaságba, a pénzügyi piacba vetett bizalom megerősítése nélkül nem lehet munkahelyeket teremteni. Tehát először a gazdaságot kell rendbehozni, és ezen belül is ugye a pénzügyi ágazatot. Köszönöm. Frederic Derdan kap most szót. No. Kolik... Nem kíván szólni? De, mégis. Monsieur le Président. Elnök úr, nagyon aggasztó helyzetben van Európa, hogy az előző kollégák is hangsúlyozták. 2009-ben két és fél millió ember vesztett el az állását az eurozónában, és 8 százalékkal növekedett az állás nélküliek száma, 17 százalékra nőtt, 17% százalék él a szegénységi küszöb alatt vagy környékén. Azok a stratégiák, amelyeket alkalmaztunk, két dologra alapulnak. Egy, megpróbáljuk megerősíteni a munkát, a munkáltatók helyzetét. Azt hiszem, hogy ez más, mint a növekedés elősegítésével való munkahely teremtés. Zöld és intelligens álláshelyeket kellene létrehozni, hiszen különösen Európában erre akarunk hangsúlyt fektetni, illetve még egy terület lenne, ami szerintem nagyon fontos, az a fiatalok foglalkoztatása. A globalizációs kigazítási alap erre szolgálhatna. Megszakította az elnök a felszólalót. Igen, azok a problémák, amelyeket a képviselő úr mm, említett, megoldás, ezekre megoldást keresünk a 2020-as stratégiánkban. Egy átfogó iparpolitikát szeretnénk addigra létrehozni, olyan politikát, amely fenntartható ipart kíván Európában létrehozni, egy modern politikát, ami inkább hagyatkozik a fenntarthatóságra, mint a korábbiak. A fiatalokat illetően három úgynevezett zászlós hajó kezdeményezésünk van, amelyek a új iskolák, új munkahelyek, vagy a cselekvő ifjúság, stb. programok keretében megpróbálják például a megfelelő oktatással a fiatalok munkavállalási helyzetét javítani a szegénységgel kapcsolatban. Ezzel is foglalkozunk a 2020-as stratégiában, és a munkanélküliség elleni küzdelem az első prioritásaink, legfontosabb prioritásaink közé tartozik. Ezen stratégiának a továbbfejlesztése fontos eredményekhez fog vezetni a munkanélküliség ellen. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Koláti úrja szó. Grazie. Signor Presidente, come lei sa, la disoccupazione è un... Köszönöm, elnök úr. A munkanélküliség az elmúlt években növekedett minden európai országban. Még akkor is, hogyha megalapíthatjuk, hogy a feltételek különbözőek a különböző tagállamokban, és a előrejelzések szerint ez a jövőben is így marad. Legalábbis két évig. Két év múlva észlelhetjük a fellendülés jeleit. Körülbelül tíz évig nem teremtődnek új munkahelyek a fellendülés során. Ez azt jelenti, hogy több lesz a munkanélküli, és akinek ma munkahelye van, elképzelhető, hogy elveszíti azt. A fiatal embereknek pedig szinte semmi esélyük, hogy bejussanak a munkaerőpiacra. Mit lehet tenni egy ilyen helyzetben? Hogyan lehet megfelelő jövedelmet biztosítani az európaiaknak, azoknak, akik elvesztik munkahelyüket, főleg a fiataloknak. Konkrét képzési programokra van szükségünk a fiataloknak. Alapvetően igazat adok önnek, hogy ilyen a helyzet a munkaerőpiacon. Ténylegesen az a helyzet, hogy egyre rosszabb a munkaerőpiac helyzete, még akkor is, hogyha egy kicsit lelassult a rosszabbodás. Látjuk, hogy néhány tagállamon stabilizálódik a helyzet, de körülbelül kilenc hónapja gyógyul ki már a gazdaság a mély válságból. A gazdasági tevékenységek újraindulása is ennek az eredménye. Természetesen most a prioritásunk a foglalkoztatás. A fiatalok körében különösen aggasztó a foglalkoztatás hiánya, hiszen a fiatalok 20%-a Európában munkanélkül van. Három kezdeményezést tettünk ebben az évben, kettőt már említettem ezek közül, de van egy eh, fiatalokat érintő munkanélküliséggel foglalkozó kezdeményezés, ez pedig eh, a szakképzést szeretné modernizálni, meggyorsítani. Az Európai Szociális Alapokból finanszíroznánk ezt ezen kívül a magas szintű tanulást is szeretnénk szorgalmazni, tehát a szakmunkás képzést. Köszönöm. Graham Watson. Elnök úr, múlt héten az Európai Klíma Alapítvány a 2050-es tanulmányát publikálta és ebben azt olvashatjuk, hogy az Európai Unió 2015-ig a kiotói céljainkkal összhangban 80%-kal csökkenthetné a széndiokszid kibocsátást. Addig teljes mértékben függetleni válhatnánk az energiaellátás tekintetében is. És a gazdaságunk széntelenítése munkahelyeket teremtett. Ez azonban csak európai szinten oldható meg. Nem tudom, hogy a bizottság szándékában áll-e ezt az úti tervet magáévá tenni, hajlandó megfelelő politikai intézkedéseket javasolni, és hogyha megvan a munkahelyteremtés lehetősége, ön, Barroso elnök úr, szeretné a tagállamokat buzdítani, hogy megfelelő lépéseket tegyenek? Igen, ismerjük az Európai Klíma Alapítvány jelentését. A 2020-as stratégiában pedig egy forráshatékony Európát javasoltunk. Ennek a célja pedig az, hogy függetlenek legyünk energiaellátásban, ami garantálja versenyképességünket is. A bizottság 2010 és azon túli munkaprogramjába is bevettük már ezt az előrejelzést. Hiszen mi célunk, hogy Európa egy alacsony szín kibocsátású térség legyen 2015-ig. Ez az energia és a közlekedési ágazatot is érinti. Azonban természetesen a politika és a befektetések számára hosszú távú elképzelésekre van szükség. A klímaagenda pedig eh, munkahelyeket is teremthet, ahogy az alternatív energiaforrások is. A zöld munkahelyekről van szó. Köszönöm szépen. Helga Trüppel következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, elnök úr. A Google Box és az iPad eh, digitális formátumban újfajta hozzáférés biztosítanának elvileg az elektronikus könyvekhez. De ezek az új kezdeményezések mindig az USA-ból jönnek. Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy kulturális örökségünket mi is digitalizáljuk, és ezek a tartalmak hozzáférhetőek legyenek a mi kontinensünkön is? Az Európeána projekt, amely az Európai Könyvtár, elektronikus könyvtár elvét valósítja meg, már működik, de ez időt vesz igénybe. A digitalizáció hosszú folyamat. És a kiadók a szerzők jogait is figyelembe kell venni, és az úgynevezett szerző nélküli, szerző megjelölés nélküli könyvek kérése is egy külön fejezet. A PPP-k a mm, állami és privátszféra együttműködésére vonatkozó projektek ebben segíthetnek, Krusz asszony és Vesziliu asszony a bizottságon belül felelős ezért a témáért, és tájékoztatásukra elmondhatom, hogy Levi úr, Jacques Dernekier és egy harmadik fő tisztviselőt megbíztuk a közelmúltban azzal, hogy ezt a folyamatot gyorsítsák föl az európai kulturális örökség digitalizációját, nyilvánvalóan a szerzőjogok tiszteletben tartásával gyorsítsák föl, évvég előtt még beszámolok önöknek erről a folyamatról. Csárnecki kolléga kért szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt bizottsági elnök úr, szeretném megtudni, hogy ön szerint mi lesz a hatása a légiágazatban jelenleg tapasztalható ö, válságnak. A mai Financial Times-ban azt olvassuk, hogy ez a jelenlegi ö, befagyása a légi közlekedésnek már 7 millió utast érint, és a 200 millió dollárba kerül naponta a légiközlekedési ágazatnak. Mi lesz ennek a válságnak a foglalkoztatásra vonatkoztatható hatása a légi közlekedés ágazaton belül? Mi lesz az itt dolgozókkal? Hiszen ö, tudjuk, hogy ez őket is közvetlenül érinti, Rompőr is megnyilvánult ebben. Ö, a két kérdést válasszuk szét. Én ö, nagyra értékeltem Kaczynski úr működését az ön megjegyzése az elnökre vonatkozóan kapcsán csak ennyit tudok elmondani. És megrendüléssel vettem tudomásul halálát, felesége halálát, és minden abban a gépben utazó lengyel halálát, és nem tudom, hogy hogy lehet összekapcsolni ezt a két, támá, két témát, hogy lehet emberek halálával érvelni az intézmények bírálata közben. A probléma az, hogy ö, ö, én azért ö, jöttem most később, mert a belga légügyi hatóság később jutotta meg a légteret, mint ahogy ígérte. Hát én mindent megtettem eddig is, és most is ö, megteszek annak érdekében, hogy Lengyelország és a lengyel halottak emléke megőrizik, nem tudtam elmenni egyszerűen. Ezt a kritikát tehát kikérem magamnak. Ö, ami pedig a légiágazatra vonatkozó tartalmi kérdését illeti, nyilvánvalóan a vulkánkitörés most megbínította a légiközlekedést, és már folyik a munka annak a feltárására, hogy hogyan lehet megsegíteni az európai légipart. Súlyosak a gazdasági kiesések, a többnapos kiesés miatt milliárdos a hiány, és nyilvánvalóan ahogy az USA is szeptember 11 után megtalálta a stratégiákat arra, hogy hogyan lehet a légi közlekedés helyzetét javítani, az Európai Unió is meg fogja ezt találni. A mai kollégiumi ülésen egyébként nyilván volt erről szó. Nikolaos. Köszönöm szépen. Most pedig Konti szúrja szó. Tisztelt Barroso úr! 2006-ig állítólag hivatalos adatok alapján 8-10 százalékos volt az átlag munkanélküliség. A Lisszaboni, szerz, Lisszaboni stratégia ellenére, ahol folyamatosan megfogalmazódott az ez elleni küzdelem. Most már jóval 10% fölött tartunk, tehát egyfajta gazdasági vulkán tetején csücsülünk, és ugyan takarékossági programok indultak Görögországban, Romániában, Bulgáriában, Magyarországon, és a Nemzetközi Valuta Alap is besegített, mégis egyre nő a munkanélküliség. Valósan feltárta a bizottság a jelenlegi intézkedések potenciális hatását, megtettünk mindent annak érdekében, hogy a bedőlt országokon segítsünk, és a foglalkoztatást fenntartsuk? Különösen az IVF által megtámogatott országokra vonatkozóan kérdezem ezt. Hogy kíván munkahelyeket teremteni? Nézze, mi senkit nem kényszerítünk arra, hogy intézkedéseket hozzon. Görögországban a görög hatóságok hozták meg a döntéseket, de bizonyára ön is megérti, hogy ez a helyzet ez a makrogazdasági helyzet és a görög gazdaság egyensúly hiánya nagyon negatív hatással van a növekedésre és a foglalkoztatásra is. Úgy gondolom világos, hogy anélkül, hogy a közfinanszírozásban újra bizalmuk lenne az embereknek Görögországban, nem lesz beruházás, és nem lesz növekedés, és növekedés nélkül nem lehet új munkahelyeket teremteni. Ezért gondolom azt, hogy a makrogazdasági stabilitás nem szabad ellentétbe, ellentmondásos helyzetbe hoznunk a növekedéssel. Meg kell vizsgálnunk, hogy egy átmenetet hogyan tudunk végigkísérni, hogyan tudunk ösztönözni egy gazdaságot arra, hogy ismét fellendülésbe kezdjen, de ezt nem tudjuk a makrogazdasági stabilitás megfelelő egyensúlyának visszaállítása nélkül megtenni. Ezért úgy gondolom, hogy a görög gazdaságnak és a görög munkásoknak az az érdeke, hogy a lehető leghamarabb újabban, újabb bizalmat tudjanak érezni az államháztartás iránt és a közfinanszírozás iránt. Rübig úr. Köszönöm, elnök úr. A vulkánkitörésre kérdeznék rá. Ez természetesen ahhoz vezetett, hogy finom porrészecskék kerültek a levegőbe, és ez kihat majd a széndiokszid kibocsátásán. Gondolja, hogy lehetséges kiértékelni, hogy milyen részecske, illetve hamu mennyiség képes veszélyeztetni a munkahelyeket? Nézze ez a vulkán, illetve a vulkán probléma nyilván nem a mi kezünkben van. Tehát sem az Európai Unió, sem a nemzeti kormányok nem felelősek a vulkán kitörését. Most viszont a következményekkel nekünk kell foglalkozni. Ami pedig eh, a légi közlekedésre vonatkozik, elmondtuk, hogy megtesszük, amit tehetünk mint ahogy az amerikai elnök is szeptember 11-e után rögtön ott volt. Természetesen ki kell értékelni a károkat. Reméljük, hogy sikerül a pánik helyzetet elkerülnünk. Ami pillanatnyilag nagyon fontos az, hogy nézzük meg, milyen károk keletkeztek, nézzük meg, hogyan tudjuk ezeket a károkat orvosolni európai szinten. hogyha a költségvetések valahány százalékát erre tudnánk szánni. A nemzeti költségvetések egy százaléka érkezik Európára. Hogyan oldjuk meg ebből a problémát? Boris kolléga? Szanowny panie przewodniczący. Tisztelt elnök úr! A 2020-as stratégia nagyon fontos számokat tartalmaz a foglalkoztatás érdekében. Azt olvassuk, hogy főleg a fiatalok helyzetét kell javítani, az oktatást, a képzést kell mindenek előtt szorgalmazni, hiszen csak is így érhető el, hogy egyre több európai kap minél magasabb képzést. Az európai szociális alap és egyéb forrás is rendelkezésünkre áll ebben a tekintetben. Ezeknek nagyon nagy jelentősége van az innovációk és a foglalkoztatás növelésében. Ezen kívül a saját vállalat alapítást is szorgalmazza az Európai Unió. Hogyan képzeli ezt el konkrétan? Igen, az EU 2020-ban egyik célunk a képzés oktatás minőségének javítása, hogy a tanulmányaikat hamar otthagyók számát csökkentsük. Így az oktatás kérdése előtérbe került megpróbáljuk a tagállamoknál elérni, hogy szorgalmazzák ezen cél elérését, hogy mozgósítsanak forrásokat, nemzeti forrásokat természetesen az Európai Unió európai forrásokkal járulhat hozzá. Úgy gondolom, hogy néhány konkrét lépést európai szinten is tennünk kellene a tagállami, tagállami lépése kiegészítésekért. A szociális alapokban már látunk különféle intézkedéseket szakképzés tekintetében, szakmunkás képzés tekintetében. Meg vagyunk győződve, hogy ezt az ambíciót természetesen európai szinten is fenn kell tartani. Köszönöm. Jutta Steinrück asszony, elnök úr, tegnap hallottam a televízióban, hogy az antwerpeni Opel művek bezár. Ismét bezár egy gyár. A következő héten csütörtökön az európai szakszervezetek eh, össz-európai sztrájknapot tartanak. Szeretnék az európai gyárak és az európai munkahelyek biztonságát elérni, hogy garantáltak legyenek az európai munkahelyek konkrét válaszokat várnak konkrét kérdéseikre ma, és nem öt év múlva. A munkaprogramjuk nem túl konkrét, elnök úr. Utalt itt eh, pozíció dokumentumra az EU 2020-ra. Szerintem ez nem túl konkrét. Konkrét példákat is szeretnék hallani, hogy eh, mit óhajt tenni, hogy a stratégiailag fontos ipari ágazatok megmaradjanak Európában? Mely szerepet szán a bizottságnak például a gépjármű ipar jövőjének biztosításában? Köszönöm. A foglalkoztatási iránymutatók természetesen a gazdasági növekedés függvényei de mindenképpen szeretnénk a foglalkoztatást erősíteni úgy, ahogy az EU 2020-ban ezt lefektettük. Az aktív munkaerőpiaci politikával, a szakképzéssel, az élethosszígtartó tanulással, ezen kívül az oktatási rendszerek átalakításával, a magasabb képzésben való részvétellel és a szociális kirekesztés és a szegénység elleni harcban. Ezek általános iránymutatók és természetesen a nemzeti kormányoknak kell tartalommal megtölteni ezt. Tehát természetesen ez nem a bölcsek köve. Ezzel nem fogjuk az európai munkanélküliség problémáját megoldani. És a piacainkba vetett bizalmat kell növelnünk, a belső piacba vetett bizalmat, csak is így tudjuk a válságot megoldani. Ami az autóiparra vonatkozik, természetesen túlkapacitások voltak, nem csak Európában, hanem az egész világon. Nagyon komolyan figyeljük ezt, együttműködve a szakszervezetekkel. Köszönöm. Hannu Takkula asszony. Kiitoksia, puhemies. Sorry, it's a mister. Elnézést kérek, úr, nagyon sajnálom. Elnök úr, igen, értem, hogy hiba volt, semmi probléma. E férfi vagyok, próbálok az maradni, de nem ez volt az első alkalom, hogy összekevert, eltévesztettek. A magas öm, munkanélküliség és a kirekesztés óriási probléma. A fiatalok 20%-a nem tud dolgozni, pedig szeretne. És az emberek közül nagyon sok, a munkanélküliek közül nagyon sok 50 évnél idősebb. Sok tagállamban ugyanakkor arról beszélünk, hogy meg akarjuk hosszabbítani az emberek munkával töltött éveinek számát, tehát egyre idősebb embereket is szeretnénk foglalkoztatni, ráadásul egyre több a külföldi dolgozó az államokban. Azt hiszem, hogy itt ellentmondást lehet felfedezni. Persze szeretnénk meghosszabbítani az aktív munkával töltött évek számát, de hát akkor az 50 évesek miért nem tudnak dolgozni? Akkor miért nem adunk lehetőséget az 50 évnél föl, év fölöttiek, vagy a fiatalabbak számára, hogy dolgozzanak? Miért a bevándorlás a megoldás? Mint az európai stratégia, meg tudjuk találni a valós stratégiát? Mindannyian egyetértünk abban, hogy a fiatal, jól képzett emberek kellene, hogy munkát találjanak, hogy ne rekesztődjenek ki a társadalmainkból. Hiszen az ennek nagyon súlyos következményei lesznek a társadalmunkra nézve. Hát igen, ez egy globális küzdelem. Egy dolog biztos, több emberre van szükségünk, több munkára, és olyan emberekre, akik hosszabb ideig dolgoznak, ráadásul jobban. Úgyhogy igazából nincs ellentmondás a között, hogy egy oldalról az emberek tovább dolgozzanak életük során, és más oldalról, hogy legyen bizonyos bevándorlás Európában. Tudom, hogy ez különösen hangzik, de Európa, vagy Németországban több mint egy millió betöltetlen állás van. Más országban is van mondjuk fél millió. Úgyhogy igazából a probléma az az, hogy az a kínálat és a kereslet nem találkozik a munkaerőpiacon. Nagyon sok teendőnk van tehát ebben az ágazatban, és meggyőződésem, hogy például a nyugdíjreformok hozzá fognak járulni a probléma megoldásához. Azok a tagállamok, amelyek hagyományosan nem azt várták, hogy majd korábban fogják abba hagyni a munkát az emberek, azok nem követték el ezt a hibát. Tehát náluk lehetséges hosszabb ideig a munkahelyen tartani az embereket. És szerintem ez fontos. Ahhoz, hogy Európa versenyképes maradjon, meg kell emelnünk a foglalkoztatási arányt Európában. Elnök, köszönöm. Anna Suleska. Köszönöm szépen, elnök úr. Barozó elnök úr, a mai beszédében már említette azt, hogy az Európai Bizottság foglalkoztatási politikának prioritásai közé tartozik az, hogy az iskolát befejezők hatékonyan a munkaerőpiacon el tudjanak helyezkedni. De azt látjuk, hogy például Spanyolországban szinte 40%-ot, illetve Lengyelországban is szinte eléri a 40%-ot a fiatalok munkanélkülisége, és ez a szám csak növekszik. Persze lehet, hogy um, ne, nem arra képezzük ki a fiatalokat, mint amire szükség volna a munkaerőpiacon, de elképzelhető-e az is, hogy például a Leonardo da Vinci program alacsony hatékonysága a probléma? Hogyan ítélik meg ennek a programnak a sikerességét, és milyen új kezdeményezéseket terveznek, hogy segítsék a fiatalokat elhelyezkedni. Mit tud ma ajánlani a fiataloknak Európában ma, Barózó úr? Köszönöm. A fiatalok és a foglalkoztatás kérdése az egyik legdrámai probléma, hiszen európai szinten több mint 20% a munkanélküli fiatalok száma. Ezért konkrét kezdeményezéseink vannak, három. A Youth on the Move, azaz a mozgó, vagy ifjúság az egyik olyan program, amelyik megpróbálja ezt megoldani. Egy másik program a jobb készségeket próbál a fiatalok kezébe adni, hogy jobb esélyeik legyenek a munkaerőpiacon. 2020-ig 16 millió új munkahelyre lesz szükség, új munkahely lesz, ahol magas képzettségre van szükség. Az Európai Szociális Alap 13,5 millió eurót fog elkölteni költeni 2007 és 2013 között, hogy az ilyen alkalmazkodási intézkedéseket végrehajtjuk, amely azt jelenti, hogy sikeresen át tudjuk képezni az embereket olyan területekre, amiben igény mutatkozik új munkahelyekre. Elizabeth Stretter asszonyja szó. Um President Barroso. Tisztelt Barroso elnök úr! Ellent kell, hogy mondjak önnek. Azt mondta, hogy a zöld munkahelyek megteremtésének potenciáját ki kell használni, és ezt a 2020-as program tartalmazza is. Ez nem igaz. Kihagyta a stratégiából ezt a kérdést, és nem értem, hogy ez miért történhetett meg, mert eh, nyilvánvaló, hogy a foglalkoztatás növeléséhez az munkahelyek zöldebb tétele kiváló eszköz. Miért hiányzik ez a 2020-as programból, és mit kíván a bizottság tenni annak érdekében, hogy ezt a potenciált valóban kiaknázzuk Európában, különösen annak a tükrében, hogy a belga elnökség is ezt a kérdést egyik prioritásaként jelölte meg. Mit tesz a bizottság, mit tesz ön, mint elnök? Emlékeztetném önt arra, hogy a, a bizottság kezdeményezte a klímaváltozás és energia ö, csomagot, és a, a gazdaság zöldítésének programját is mi fogalmaztuk meg. Ez a 2020-as program legfontosabb prioritása is. A klímaváltozás elleni harc, az energia, hatékony gazdálkodás, a konkrét célok, amelyeket ennek kapcsán megfogalmaztunk, az alternatív energiaforrások arányának növelése, 20 és 30 százalék, nyilvánvalóan magában foglalja ezen ágazatokban a munkahelyteremtést. Hiszen ha ezeket meg akarjuk valósítani, akkor ahhoz munkahelyekre lesz szükség. Tehát önnel ellentétben azt állítom, hogy a 2020-as program, a SMART, az okos növekedés programja igenis tartalmazza a zöld, a igazságos fejlődés modelljét. Líza Jakonzári asszony kap a szót, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Sokat beszéltünk itt az ifjúságról, de nem beszéltünk még eleget a foglalkoztatási válság kapcsán a nőkről. Most, hogy az európai gazdaságok egyre eladósodottabbak és a tagállamok államháztartási megszorításokat alkalmaznak, a, az egészségügy és az oktatás súlyosan érintett ágazatok, és itt ugye nők dolgoznak többségileg, tehát őket is érinti a probléma, még pedig közvetlenül. Mit kíván tenni, különösen azon tagállamokban, a 2020-as program alapján, ahol a helyzet súlyos. A program azt mondja ki, hogy célzott programokra van szükség, az egészségügyben például, de mik lesznek ezek a célzott programok? Egyelőre csak ö, pénzügyi ö, támogatások visszafogásáról értesülünk. A nők foglalkoztatása 2000 2009. februárja óta jobban növekedett, mint a férfiaké, 9% körüli. De ezzel együtt igaz, hogy a női foglalkoztatás az érintett ágazatok válsága miatt veszélyeztetett, és még a jövőben is lesznek pénzügyi megszorítások, amelyek kihathatnak a női álláshelyekre. A tagállamokat megkértük, hogy politikáikban ne fogadják el azt, hogy a nők bármilyen módon a válság kapcsán negatív megkülönböztetés áldozatai legyenek. Az Európai Tanácsban is egyébként, amikor a foglalkoztatás újraindításáról beszéltünk, akkor ez a szempont elhangzott. Különösen a férfiak és nők közötti amúgy is fennálló különbségek miatt azt az egyensúlyt meg kell teremteni. Ez persze nagyon tagállam függő egyes országokban valóban jóval alacsonyabb a nők foglalkoztatása, mint a férfiaké, mint másokban. Köszönöm elnök úr, és köszönöm, hogy jelen volt a parlamenti kérdések óráján. Nagyon izgalmas, egy órát tudhatunk magunk mögött. Köszönöm a kollégáknak is, hogy kitartottak az élénk vita során. Jövő hónapban is lesz hasonló kérdések órája, Barozó elnök úr részvételével. Köszönöm.